Can you check it? check it. Will you make it closer? Yeah, okay. Better, thank you. Is she on the place? check. We don't know. Uh, dear colleagues. Kedves képviselőtársaim, kérem mindenki üljön le. Kérem foglaljanak helyet. E, koleżanki koledzy! Kedves képviselőtársak, kollégák! Kérem mindenki foglaljon helyet. I would like to continue. Szeretném folytatni Martinez alelnök úr nyilatkozatát, mert néhány órával ezelőtt tett, ehhez kapcsolódnék. Wczoraj po Tegnap délután a spanyol Murcia tartományban földrengés történt. Legalább 8 halálos áldozata volt, több sebesültje ennek a földrengésnek. Három órával e-, ezelőtt jelentette be ezt Martinez alelnök úr az Európai Parlament nevében. Én is szeretném kifejezni együttérzésemet a áldozatok családjaihoz intézve, és reméljük, hogy a sérültek helyzete javulni fog, és nagyra értékeljük a helyben tett erőfeszítéseket is. Hivatalos tevelet is irandó vagyok a spanyol hatóságoknak, kifejezve az Európai Parlament együttérzését. Krisztina Giter az asszony kért szót, megadom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy szolidaritásának adott hangot. A lorkai tragédia olyan helyzetben történik, amikor nyolc halálos áldozat volt, két terhes nő és egy kisgyerek. 80%-át a házaknak érintette ez a földrengés úgyhogy nagyon sokan vannak otthon nélkül, és sokan elvesztették munkahelyüket, elvesztették reményeiket, lehetőségeiket, és több, rengeteg menekült, aki új otthont kapott ebben a térségben, és elvesztette otthonát, és nagyon sok segítségre van szükség az intézmények részéről, hogy újra az érintettek eh, a, az életüket. Európa nem hagyhat senkit eh, magára, és eh, ezért segítséget kell nekik biztosítanunk, és lehetőségeket. Köszönöm szépen, és egy perces néma felele szeretnék kérni. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, én is szeretném hogy egy perces csendre emlékeznék meg az áldozatokról.